Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji. Elkezdjük az ülésünket, az Agri Szakbizottság ülését. A nyári szünét után az első ülésünk ez. Ahogyan mindenki emlékszik, 6 évvel ezelőtt, július 19-én Hogan biztos járt itt, aki beszámolt az Agri tanácsülés eredményeiről, elsősorban is a tejpiac cot szabályozni szándékozó úgynevezett júliusi csomagról. Rendkívül ülés volt ez, és most kedden hat hét elteltével ismét itt tanácskozunk, üdvözlöm az összes parlamenti képviselőt, a staff, a munkatársakat, a vendégeket, a tolmácsokat, a tolmácsok pedig üdvözlik a hallgatóságukat. Remélem, mondja az elnök, hogy a tolmácsok is jól kipihenték magukat, ezért készen állnak a kemény munkára. Üdvözlök tehát mindenkit, remélem, hogy jól tudunk dolgozni, és jól halad, haladunk a mai és a további üléseken is. Mindenki megkapta a napi rendet. Ma délelőtt és délután is ülésezünk. Ülésünk második részében, ma délelőtt a koordinátorok ülését tartjuk majd. Most pedig fogadjuk el a napi rendet. Senki nem élt észrevétellel, senki nem intézett hozzám kérdést, ilyen módon elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Mai ülésünk kim van a webem, és 20 nyelvre van tolmácsolás, kivétel az ész, áltai, a szlovák és a gélik nyelvek, ezekre nem áll rendelkezésre a tolmácsolás. Fogadjuk el a május 25-i és június 20-21-i ülések jegyzőkönyvét, a bevett szokás szerint fogjuk ezt elfogadni. Most pedig tovább lépünk a negyedik pontra. Az Európai Unió a e negyedik és ötödik pontot közösen bonyolítjuk le szavazás. Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés összeszakasz. Péter Jár az előadó, a vélemény előadója. Jár kollega már többször foglalkozott ezzel a kérdéssel, foglalkozott a költségvetés kérdéseivel. El, az első részben elfogadjuk a véleményt, az ötös napirendi pontban pedig a költségvetés módosítására vonatkozó és a pilot vagy kísérleti projektekre vonatkozó szövegeket fogadjuk el. Mint tudják, több lépésből áll a költségvetési eljárás. Július 14-i ülésünkön is tanácskoztunk, és megvitattuk. Elfogadtuk a trialógushoz adott mandátumot, Jár úr készítette el ezt a véleményt. Ezt július 14. ülésünkön mutattuk be. 32 módosítót kaptunk, július 22-e volt a módosítók benyújtásának határideje. Az előadó és az árnyék előadók egy kompromisszumot is kialakítottak, erről is szavazunk ma. És a módosítókat e, a munka technikai fázisában ebbe a, ebbe a kompromisszumos módosítóba ötvözték. Most pedig megadnám az előadónak, Péter Járnak a szót, aki tájékoztatni fog a szavazásról, a szavazás menetéről. Jár úr, önél szó. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek szép és jó napot kívánok! Az ülésmentes időszak utáni első napon Brüsszelben az agrár költségvetés reális kérdéseivel kezdünk foglalkozni. Nagyon fontos, hogy a költségvetési menetrendet betartsuk ezért köszönöttel tartozom az árnyék jelentőstevő kollégáknak is, hiszen egy kis problémával álltunk szemben. Itt van egy kis kritikai észrevételem is. A bizottság a Brexit népszavazás miatt a bizottság nagyon későn juttatta hozzánk a sarokszámokat. A tanács pedig voltak éppen a zöld héten nyújtotta hozzánk a sarokszámokat, és nagyon nehéz ilyen későn érkező számokkal dolgozni. Ezért tegnap este még egy árnyék jelentéstevői ülést is tartottunk. Köszönöm a kollégáknak, akik eljöttek erre az ülésre. De hát a tanács normális esetben a bizottságnak kellene, hogy adja ezt a lehetőséget. Az igazi, komolyan vett konzultáció azt jelenti, hogy időben megkapjuk a számokat. Nos, én optimista ember vagyok, ezért remélem, hogy a jövőben korábban megkapjuk majd ezeket az adatokat. Milyen alapirányvonal rajzolódik ki a tanácskozások folyamatában? Nos, arról szavaztunk, arról tanácskoztunk, hogy igyekszünk visszavenni azokat a megkurtításokat, amelyeket a tanács irányzott elő, tehát inkább a bizottság javaslata felé tendálunk. A kis szarkazmussal azt mondhatjuk, hogy a bizottság javaslata épp elég rossz. Nem akarjuk ez még rosszabbá tenni. És ezért reméljük, hogy sikerül majd a különböző katasztrófa helyzetekre, rendkívüli helyzetekre további pénzeszközöket mobilizálni a költségvetésben. Ezek a fő célt kitűzéseink. Sajnálatunknak is hangot adtunk a költségvetési kurtítások okán. Ötletbőrzét is tartottunk, de a bizottság azt mondta, hogy ez nem fog működni, hiszen a második pillérben ezek a kurtítások nem működhetnek. Megnézzük, hogy ez így lesz-e vagy nem, de mindenképpen biztosítanunk kell, hogy ne veszítsünk pénzt a következő évben. A pilót vagy kísérleti projekttel kapcsán van egy jó, meg egy rossz hírem. Örülök, persze, hogy örülök, hogy az Európai Unióban egy sor kísérleti vagy pilot projektet benyújtottak. Itt ugyanakkor a választás nehézsége nehezkedik ránk. Mindazok, akik A vagy B rétinget kaptak, elvileg támogatásra érdemeltek, de hát a költségvetési szakbizottsága mondja ki majd az utolsó szót. Köszönöm minden kollégának, akik vállalták a kísérleti projektek ügyét. Nagyon fontos, hogy a régiók ne veszítsék a lelkesültségüket. Azt hiszem, hogy tartjuk a menetrendet. Agrárpolitikailag a Költségvetési Szakbizottság a, és mi is azt mondjuk, hogy szembenézünk a problémákkal, nem elefántcsontoronyban élünk, de ugyanakkor azon pénzügyi elkötelezettségeket, amelyeket a középidős tervben adtak nekünk, be kell, hogy tartsák. A középtávú pénzügyi terv sarok számait nem tudjuk csökkenteni, az európai mezőgazdaság problémái nem, hogy csökkentek volna, hanem nőttek, éppen ezért tehát e sarokszámokhoz ragaszkodunk. Köszönöm szépen még egyszer minden kollégának, az árnyék jelentéstevőknek hogy tegnap este készekre, készen álltak a tanácskozásra. Köszönöm. Köszönöm szépen jár kollega. Senki nem kéri a szót, nem kér szót, ez pedig azt jelenti, hogy el is kezdhetjük a szavazást magát. Azt hiszem, hogy mindenki készen áll. Mindenkinél ott van a szavazókártya. Lássuk az egyes módosítót. Ki támogatja? Elfogadtuk. Kettes módosító, mellettem. Ellenem. Tart, elutasítva. Hármas módosító, mellettem. Elfogadtuk. Négyes, mellettem. Elfogadtuk. Ötös mellettem. Elfogadtuk. Hatos mellettem. Ezt is elfogadtuk. Hetes mellettem. Elfogadtuk. Nyolcas mellettem. Elfogadtuk. Kilences mellettem. Ellenem. Elutasítva. Tízes mellettem. Elfogadtuk. 11-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 12-es mellette, elfogadtuk. 13-as mellette, elfogadtuk. 14-es mellette, elfogadtuk. 15, két részben. Első rész, mellettem, elfogadtuk. Második rész, mellettem, ellenem, elutasítva. 16-os, mellettem, ellenem, elutasítva. 17-es, kitámogatja, kiszavaz nemmel, elutasítva. 20-as mellettem, elfogadtuk. 18-as mellettem, ellenem, elutasítva. 19-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, elutasítva. Hát ellenőrizzük le. A 19-esről, tehát megnyitom az ellenőrző szavazást. Poprawka 19. 19 jest. Otwieram głosowanie nad poprawką. A 19-esről tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. 21-es kitámogatja. Elfogadtuk 22-es. Előadó úr. Egy szóbeli módosítóról van szó, voltak éppen itt a fordítás pontosításáról van szó. A kérvényező költségvetési e, csökkentést el akarta utasítani, és a reject szó a helyes szó, tehát a replacing, a refuses igét, a rejects igével helyettesítjük, ezt ellenőriztük angol anyanyelvőkkel. Tehát nem a refuses, hanem a rejects elutasítja, elutasítja eh, angol idét, igét fogjuk használni. Voltak éppen tehát a kezdeményező által megfogalmazott szándék jobban érvényesül így. Köszönöm szépen! Igen, szerepel is a szóhasználat. A szavazólistán kitámogatja 22-est? Elfogadtuk. 24-es mellettem? Elfogadtuk. 25 mellettem? Elfogadtuk. 26 mellettem? Ellenem? Elutasítva. 27-es mellettem? Ellenem? Elutasítva. 28-as. Ugyanarról van szó, mint a 22-esben, tehát ezt nem magyarázzuk el újra. Kitámogatja a 28-ast? Elfogadtuk. 29 mellettem, ellenem, elutasítva. 30-as nem, a 29-esről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Nyitok meg, én személyesen. Zamekav głosowanie. Lezárom a szavazást. Kis különbséggel, de látjuk az eredményt. 30-as mellette, ellene, elutasítva. 31, mellette, Ellenem? elutasítva. Vagy meg lehet, hogy mégiscsak ellenőrizzük le a 31-es módosítót, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32, 33, 34-ről egyben szavazhatunk, hogyha ezt nem ellenzik. Nem, külön, rendben van, 22-es mellettem, ellenem, elutasítva. 33-as mellettem, ellenem, elutasítva. 34 mellettem, ellenem, elutasítva. 35-ös mellettem, ellenem. Ellenőrizzük ezt le a 35-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os, kitámogatja, Kiszavaz nemmel, elutasítva. 37-es mellettem, ellenem, elutasítva. 38 mellettem, elfogadtuk. 39 mellettem, ellenem, elutasítva. 40-es mellettem, elfogadtuk. 41 mellette, ellenem, elutasítva. 42-es. Ez ugyanaz, mint az 50-es kitámogatja. Elfogadtuk. 43-as. Mellettem, ellene, elutasítva. 44, mellette, elutasítva. 45. Mellette, ellene, elutasítva. 46. Mellettem, ellenem. A 46-osról ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. elutasítva. A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyre több szocialista szavazott, kérem valaki, hogy vegye ki a szavazókártyáját. Akkor megismételjük a szavazást. Az A kompromisszumról megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást az A kompromisszumról, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es mellette, ellenem, elutasítva. 49 mellettem, elfogadtuk 51 mellettem, ellenem. Nem világos. Az 51-esről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 54. Mellettem. Ellenem elutasítva. 55 Mellette. ellenem, elutasítva. Nem ellenőrizek ezt le az 55-ösről, megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva néhány szavazattal, bár de elutasítva 56. Mellettem, ellenem, elutasítva. 57-es, kitámogatja, elfogadva. 58 mellettem, ellenem, elutasítva. 59 mellettem, elfogadtuk 60-as, mellettem, ellene, elutasítva. 61-es módosító mellettem, elfogadtuk. 62-es mellette, elfogadtuk. És most pedig elektronikusan szavazunk az egész módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Második rész következik. Az egyes költségvetési módosítási tervezetekkel kapcsolatban. Az előadó már nyilatkozott a témában. Július 22-én járt le a határidő tanácstól eltérően képzeltük mi ezt, képzeltük mi ezt el. De most már minden bekerült a szavazólistába, amit akartunk. A kísérleti projektek bemutatása kapcsán a Költségvetési Bizottság meghívott minket, és a véleményünk eljutott az Európai Bizottsághoz, értékelték a projekteket, a mi véleményünket is hozzáolvasták, és azóta megszületett az ő értékelésük is. Csak egy projekt kapott szénél jobb minősítést, az A és B minősítésű projektek a bizottság szerint a minden további nélkül végrehajthatók. Tehát mi képviselők egy projektet minősítettünk így, most pedig az AB minősítésű projektekről fogunk szavazni. A bizottságnak közvetlenül is be lehet nyújtani projekteket, de azok a projektek nem kerülnek értékelésre ezen rendszer szerint. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a projektek értékelésétől függetlenül, és hogy támogatjuk őket vagy sem, Ezeket a projekteket még egyszer be lehet nyújtani, projektterveket, szeptember 1 után a Költségvetési Bizottságnál. Kívánna az előadó ezzel kapcsolatban még valamit megosztani velünk? Nem. Ha nincs több megjegyzése az előadónak, akkor rátérünk a szavazásra. 57-66-os első rész. Itt az összegekről van szó. Tehát az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész, a szövegről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Belder úr módosítóját. 57-50-es kitámogatja 57-50-est. Mellette tehát ellene elfogadtuk. 57 55-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 57, 59-es mellette, ellene, elfogadtuk. 57, 54-es mellette, ellene, elfogadtuk. 57-63-as mellette, elfogadtuk. 57-52-es mellette, ellen, megfogadtuk, elfogadtuk. 57 77-es mellette ellene elutasítottuk. 57-86-os mellette ellene elutasítottuk. 57-56-os mellette elfogadtuk. 57-78-as mellette ellene elutasítva. 73-as mellette, ellene, elutasítva. 60-as, mellette, pontosabban a 83-assal együtt szavazzuk meg a 60-as, mellettük, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, elutasítottuk. 79-es mellette, ellene, elutasítva. 74-es mellette, ellene, elutasítva. 82-es végű, mellette, ellene, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrzést kérnek? Jó ellenőrizzük az 57-75-ösről szóló szavazást, Majasszony kérésére. Géppel szavazunk, tehát az 57-75-ösről lezárom a szavazást, elutasítva nagy többséggel. 57-76-os mellette ellene elutasítva. 57-80-as mellette ellene elutasítva. 84-es végű, mellette, ellene, elutasítva. 87-es, mellette, ellene, elutasítva. 68-as, mellette, köszönöm. Ezt egyhangulag fogadtuk el, úgy látom. 89-es mellette. Ja, erről nem kell szavaznunk elnézést. Kilencvenes mellette, ellene, elutasítottuk. 91-es mellette, ellene, elutasítva. 92-es mellette, ellene, elutasítva. 64-es mellette elfogadtuk. 69-es mellette ellene elutasítva. 93-as mellette ellene elutasítva. 53-as mellette Elfogadtuk. 94-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 70-es mellette, ellene. Elutasítva. 57-57-es mellette, ellene, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, elutasítottuk. 61-es mellette e, elfogadtuk. 95-ös mellette ellene elutasítottuk. 72-es, amit közösen szavazunk meg a 96-ossal mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette elfogadtuk. 65-ös mellette elfogadtuk. 62-es mellette elfogadtuk. 51-es mellette elfogadtuk. 0-0 végű, új keres kísérleti projektek sorozatban. Még egyszer 5800-as mellette elfogadtuk. Egyes számú mellette, ami hasonló projekt az előzőhöz, mellette elfogadtuk. 802-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de ellenőrzést kérnek, nézzük géppel is. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Hármas végű, mellette, ellene elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös végű mellette ellene tartózkodás ellenőrzést kérnek. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, elutasítottuk. jobb ellenőrizni. Lezárom a szavazást. Hatos következik mellette, ellene, elutasítottuk. Hetes végű, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas végű, mellette, ellene, elutasítva. Kilences végű, mellette, ellene, elutasítottuk. Tízes végű, vette. Ellene. Elutasítottuk. A következőt a 13-as visszavonták. Bár pozitív ajánlást fogalmaztak meg ennek kapcsán de egy más módosítóba került ez be, amit már egyébként elfogadtunk. Így most szavazhatunk a 67-esről, Belder úrtól mellette. Elfogadtuk a 98-as végülről szavazunk mellette. Elfogadtuk 97-es mellette ellene elutasítottuk. Nos, ezzel a végére értünk a módosítók megszavazásának. Október 11-én fogjuk a Költségvetési Bizottságban elfogadni az állásfoglalást véglegesen és 26-án, október 26-án lesz a plenáris szavazás a témában. Október 28-ától november 17-ig tart az egyeztetési eljárás, és december 1-ig kerül majd vissza hozzánk a dosszié a végleges szavazásra. A szavazókártyáikat most akkor eltehetik. A napirend hatodik pontja következik. A költségvetési foglalkoztatási növekedési témákban megíródott a 16-os szik eh, értelmében a jelentésünk, Dancsila asszony érdeme ez, beruházás a munkahelyekbe, a növekedésbe címmel. A strukturális és ruházási alapok optimalizálása. Ez a véleménye részünkről. Március 15-én született meg a végrehajtásról szóló illetékes bizottságtól származó jelentés, ezt véleményezzük. Ez nem jogalkotási, hanem saját kezdeményezésű jelentés amely azonban szorosan összefügg a költségvetési témákkal, a költségvetés végrehajtásával. Nos, kérem akkor a kollégákat, hogy mondják el, ami ezzel kapcsolatban tudni érdemes. Május 24-én egyszer már egyeztettünk erről a témáról. azt mondja, azóta megírta a jelentéstervezet, vagy véleménytervezetet, és most pedig meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A strukturális alapok és a beruházási alapok elsősorban a vidékfejlesztést szolgálják, és fontos megvizsgálni, hogy a 2020-as európai stratégia céljait mennyiben valósítják meg. Nagyon sok szabály ö, írja le ezen alapok működését, gazdasági, társadalmi mérhetőségét, mérésének igényesség, igényét. Az első vitát már lefolytattuk a vidékfejlesztési és mezőgazdasági alapok kapcsán erről a témáról. A strukturális és beruházási alapok elsősorban sok tagállamban a vidékfejlesztést, a mezőgazdaság fejlesztését szolgálják tehát, és a programozási időszakon belül többször elhangzott, hogy szükség lenne egyszerűsítésre, több rugalmasságra ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk reagálni a, a vidék, a vidékek különböző igényeire, kihívásaira. Mert vannak ugyan transzverzális célok, mint például az innováció, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, mindez azonban tagállamonként, régiónként másképp csapódik le, más feladatokat ró a végrehajtókra. Ezért az új európai vidékfejlesztési alapnak olyannak kell lennie, amely tükrözi a probléma komplexitását, a régiók különbözőségét. És arra következtetésre kellett jutnunk, hogy az alap kapcsán bőven lenne még egyszerűsítési, rugalmasítási feladat, annak érdekében, hogy a tagállamok jobban ki tudják használni a nekik biztosított kereteket. Tehát mindenhol rugalmasságot követelnek a helyi végrehajtók. A nominális értékeket, hogy mennyi pénzt lehet felhasználni, ez már 2014-ben eldöntötték, de sikerült azóta egy icipici tőkenövekedést elérni, és amikor írtam a szöveget, akkor azt is lehetett már látni, hogy az operatív programok végrehajtása helyi szinten már is lendületet vett a rugalmasság növekedésének köszönhetően, és most az a feladat, hogy a sikeres projekteket integráljuk, véglegesítsük, beépítsük a helyi tervezés napi gyakorlatába. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bencsi asszonynak. Most a többi képviselő szólhat, aki érintett a témában. Először is Vezem úr. Ez a közlemény az európai politikának a megerősítési igénye ezen a területen, és az, hogy az alapok egymást erősítsék, a beruházások, ez valóban lehetőséget adhat arra, hogy egyes régiók felzárkózzanak. Az egyes táblázat felbeszakítják a felszólalót. Mi a gond? Oké. Okay. Nem volt angol tolmácsolat? Most már hallják, amit mondok? Tehát azt mondtam, hogy az egyes táblázat mutatja, hogy a tagállami lebontásban 2014 és 16 között Kelet-Európa országait, régióit erőteljesebben támogatták, miközben Franciaország támogatása csökkent. És akkor a migráns válság kapcsán is felmerült új támogatási igény. Aztán most a rosszul fizetett munkahelyeket menekültekkel töltik fel, ezt kihasználják a nagy koncernek, és ezáltal bér lefele nivellálás következett be. Szeretném megtudni, hogy mit akarunk ezzel valójában elérni. A francia gazdák hátán vágják megint a fát, és ez tűrhetetlen. Várjuk meg, mit mondanak maguk a gazdák. Aguilar. Köszönöm, elnök úr. Először is. Szeretnék gratulálni az előadónak. Dancsila asszony kiváló jelentést készített. Mindenképp jó kiinduló pontnak tekintem ezt, ami lehetővé teszi, hogy eh, fontos és hasznos eh, javaslatokat tegyünk. Maga a cím is már felült bizonyos kérdéseket, tehát a munkahelyteremtés és a növekedés generálása. A kettes bekezdés pontosan utal is erre a kérdésre, mi szerint sajátosak ezek az alapok, sajátos jellegűek, és nagyon fontos az addicionalitás elve, hiszen a növekedést és a munkahelyteremtést csak így tudjuk a régiókban biztosítani. Az addicionitás elve, amelyről sokról beszélünk, a Juncker tervről, amikor elkezdtünk beszélni, akkor a vidéki területek ebből kimaradtak, és nagyon keményen kellett azért harcolnunk, hogy ezek mégiscsak bekerüljenek. Tehát ezért mondom, hogy az addicionalitás az alapok esetében egy roppant fontos elv. Mindenképpen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a fejlesztési programok a munkahelyteremtés tekintetében főleg elsősorban a fiatalokra és a nőkre koncentrál. Hiszen, hogyha ők nem jutnak munkához, akkor sehova sem jutunk. E, éppen ezért jó néhány módosító indítványt is benyújtottunk egy célból. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Andrő úr, én is szeretnék Dancsila eh, kollégáinak eh, köszönet mondani ezért a jelentésért, amely úgy érzem, hogy fontos, hogy beszél arról, hogy a struktúrális alapok felhasználásának eh, hatékonysága mennyire fontos, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett a struktúrális alapok esetében ezt már jól ismerjük. Úgy érezzük, hogy fontos, hogy ugyanolyan hatékonyak legyünk a munkahelyteremtés és a növekedés tekintetében is, mint ezt a struktúrás alapok tekintetében tették. Itt nagyon komoly volumenű beruházásokról van szó. Éppen ezért Fontos, hogy rendelkezzünk a nagyobb, komolyabb forrásokkal, amelyek az óriási cél eléréséhez szükségesek, főként majd a 2017-es év során, ha ez nem így lesz, akkor az komoly nehézségeket okoz. Majd az alapok felhasználásánál a kap két pillérében belül is, hogyha túlságosan merőek vagyunk, akkor ez komoly problémát okoz. Ez nem csak a pénz, mm, rendelkezésre álló pénz nagyságát, vagy mennyiségét jelenti, ez az egyik probléma, de fontos, hogy egyszerűsödjenek a szabályok, általában a végrehajtás eljárásrendje a struktúrás alapok esetében jóval egyszerűbbé váljon, hogyha valóban a vidéki területeken az életet lehetővé akarjuk tenni, az, hogy az ott élő lakosság ne lehetetlen egyen el, akkor ezt komolyan kell vennünk, hiszen ez adja a ma és a holnap alapját. Éppen ezért el kell ezen gondolkodnunk, azon is, hogy, hogy a agráralapok mellett a struktúrális alapok felhasználásának a hatékonyság és az egyszerűsége hogyan biztosítható. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Válkászár úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak én is Dancsila asszonynak, mert úgy érzem, hogy tényleg kiváló munkát végzett egy olyan témában, amelynek fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Tudjuk, hogy az Európai Unió és azon belül is az agrárium milyen nehéz időket él meg. Ezért olyan fontos, hogy az európai strukturális és befektetési alap a lehető legjobban kerüljön felhasználásra. A 2020-as célkitűzések megvalósítása egyébként nem megvalósítható. Az változáshoz való alkalmazkodás az agráriumban például, eh, az energia eh, célok, komoly befektetéseket igényelnek. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságát senki sem eh, akarja alapvetően megkérdőjelezni de azt hiszem, hogy nem szabad, hogy háttérbe szóljon, szoruljon a vidéki területeken működő cégek versenyképessége. A közösségi agrárpolitika második pillére az idő múlásával, hát hogy is fogalmazzak? Nos, ez a második pillér egész egyszerűen a rendelkezésre álló pénzek tekintetében nem veheti fel a versenyt az első pillérrel. Így tehát az vidékfejlesztési politika szép céljait nem lehet megvalósítani, és az sem megy, hogy az egyik zsebünkből a másikba pakoljuk a pénzt, az egyik pillérből veszünk el pénzt a másik pillér számára. Nyilván ez sem működhet. Egyetértek éppen ezért az előadó hogy mindenképpen el kell kerülnünk a túlszabályozást, éppen elkezőleg egyszerűsíteni kell a szabályokat, de a egyes pillérből a kettes pillérbe történő pénzátcsoportosítások nem biztos, hogy annyira célra vezetőek. Azt tudjuk, hogy a vidéki területek nélkül a gazdasági növekedési céljaink, illetve a szegénység csökkentési céljaink nem megvalósíthatók, ehhez azonban a vidéken működő cégeket igenis segítenünk kell, hiszen a legkomolyabb munkanélküliségi problémákkal pontosan ezeken a vidéki területeken kell szembenéznünk. A vidékfejlesztési programok végrehajtásában nagyobb fokú rugalmasságra van szükség. Nagyon komoly lemaradás sal kell szembenéznünk, ennek a megoldása is igencsak aktuális lenne végezetül. Még annyit hadd mondjak el, hogy az Európai Bizottságnak iránymutatásokkal kell megmutatni az agrárgazdálkodók számára, hogy a struktúrás és beruházási alapokban milyen pénzek állnak a rendelkezésükre, milyen lehetőségek vannak számukra. Köszönjük szépen, mondja az elnök, jár úr következik. Köszönöm, elnök úr. Három észrevételem van. Egyrészt köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést. Talán még be lehetne emelni a szövegben hogy a vidéki térséget megszólító programokat az Agri Szakbizottság kell, hogy szervezze és igazgassa, illetve az Agrárbizottság. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy agrárpolitikailag a vidéki térséget is kísérhessük. Világosan látjuk a vidéki térség helyzetét, és jobban látjuk a vidéki térség igényeit, hiányosságait, mint más szakbizottságok. Azt szoktuk mondani, hogy mezőgazdaság, már pedig a mezőgazdaság szóban a gazdaság szó szerepel. Tehát igenis kompetensek, szakértelemmel rendelkezünk, kompetensek vagyunk. A tízes pontban hogyha a vidéki térségről van szó, és megfelelő programokra van szükség, akkor hangsúlyozzuk ki, hogy helyi szereplőkre is szükség van, de ha helyi szereplőkre szükség van, akkor hagyd tegyenek ők is valamit. Hagy aktivizálódhassanak, beszéljünk erről a tízes pontban. A nyolcas pont ban szerepel a túlszabályozás problémája. Valóban, tényleg most már durálkodjunk neki, és próbáljuk meg leépíteni a túlszabályozást. Egy finanszírozási időszak végén mindig csodálkozunk, hogy miért jön létre egy ilyen kezdeti deficit? Nos, azért, mert minden újabb időszakban újabb bürokratizációs rendszerek alakulnak ki, és a regionális igazgatásoknak, igazgatási egységeknek ehhez hozzá kell igazítaniuk. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság joga mondja persze, hogy meg kell akadályozni, hogy korrupció történjen, visszaélés történjen, de úgy gondolom, hogy túlzásba visszük ezt a dolgot. Az egyes pontban beszél, a legfontosabb az, hogy kétfajta felhasználóval van dolgunk. Egyrészt a gazdálkodók, a mezőgazdaságból élők, és ők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy minden évben megküzdjenek nem a viharral, hanem az európai szabályokkal. De vannak olyan vidék kitérségek, akik egy vidéki szereplők, akik egyszer az életben pályáznak, mert egy projektet nyújtanak be, vagy pedig egy beruházást hajtanak végre. Nos, ők egész egyszerűen elvesznek a bürokrácia labirintusában, jó célokat akarunk szolgálni az európai adóforintok felhasználásával, de ha felhasználók, a kedvezményezettek nem ismerik ki magukat, akkor nem érhetjük el a célunkat. Ráadásul a regionális igazgatóságoktól is információt kapok arra, hogy túl átláthatatlan a rendszer, túl bürokratikus a rendszer, és ilyen módon nem tudnak ennek megfelelni. Még egyszer mondom, arra bátorítom az előadót, hogy a nyolcas ponthoz ragaszkodjék, illetve erősítsük esetleg meg a megfogalmazást, ha a programokat nem de bürokratizáljuk, vagy nem építjük le bürokratikus akadályokat, akkor soha nem fogjuk elérni a célunkat. Jelesül, hogy a vidéki térségen gazdasági fellendülést hozzunk létre. És így a programok sem lesznek átláthatóak. És ilyen módon el kulcsa vetjéljük a forrásainkat. És csak az ellenőrzésre és a bürokráciára fordítjuk majd azt. Még egyszer mondom, a nyolcas pontot ö, tartsuk meg. Tudom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban ülő kollégáink egészen másként gondolják ezt, még több ellenőrzést akarnak. Én inkább azt mondom, hogy legyen egyértelmű, világos a program, ne lehessen csalni, de ahol a hibák, a tévedések nem okoznak kárt, ott ezeket engedjük meg, a további ellenőrzések nem kontraproduktívak, nem vezetnek célra. Még egyszer mondom, tehát ragaszkodjunk a nyolcas ponthoz, és lássuk, hogy nem szabad túl bonyolítani a programokat. Ráadásul látni kell, hogy a vidéki térségekben kis szereplők kapják a pénzeket, ezek nem ilyen nagy százmilliós beruházásokat hajtanak végre. A nagy cégek megfelelő menedzsmenttel rendelkeznek. Az európai kontroller mindig a nagy cégek jogi osztályába látogat el, már pedig az a felhasználó, kivel mi beszélünk, gyakran egyedül van, nincs egy jogi osztálya Egyszerűen tehát egy érthető, közérthető, világosan megfogalmazott, átlátható, kiszámítható és végrehajtható programokat kell megkonstruálnunk annak érdekében, hogy ne bonyolítsuk meg a saját életünket és a felhasználók életét. Erre biztatom Dancsél asszonyt, hogy így fogalmazzon. Köszönjük Jár úrnak, akinek igen sok mondani valója támadt. Nem akarom senkiből belefolytani a szót. Viszonylag gyorsan végeztünk a szavazással, így azért van időnk. Nem akarom senkiből belefolytani szót, de kérem, hogy egy kicsit próbálják rövidebbre fogni. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eh, de woorden die net werden uitgesproken. Köszönöm, elnök úr. Amit Péter R. kolléga az imént mondott, ezzel gyakorlatilag megkönnyítette a feladatomat, mert így nem kell megismételnem mindazt, amit ő mondott. Mert teljes mértékben egyetértek vele. Ugyanakkor röviden kiegészíteném, amit mondott. Van Nisztelrooy kollégával dolgozunk együtt egyébként ezen a dosszén. 2018 és 2020 között nagyon komoly pénzügyi problémák alakulhatnak ki. A nagy cégek, ahogy ezt Péter Jár említette, rendelkeznek olyan szakértőkkel, akiknek a segítségével óriási támogatásokat tudnak megszerezni. Tudják, hogy hogy működik a rendszer, azik a nagy agrárcégek. De az egyszerű családi gazdálkodók, a kisgazdák nem tudják, hogy hogy működik a rendszer, nem tudják, hogy kihez kell fordulni. Az Agrárszakbizottságban újra és újra rámutatunk arra, hogy azt is vizsgálnunk kell, hogy merre tartunk. Nem csak a Juncker tervről kell itt beszélni. Itt van az éghajlatváltozás problémája, itt van az innováció problémája. Valahogy a vidék eh, lakosság megtartó képességét kell javítani, hiszen milyen jövőre számíthatunk akkor, hogyha ez, eh, ezt nem eh, garantáljuk. 2018 után még tovább kell lépnünk e- ez ügyben, hogyha komolyan képzeljük mindazt, amit a célként megfogalmaztunk. Köszönjük, Takula képviselő asszony következik. Ja. Puhaja. Képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban sokunknak igen sok a mondani valója. De hát az Európai Parlament pont erről szól, hogy véleményt adjunk, vagy hát hangot adjunk véleményünknek, de sokszor nagyon elhúzódik mondjuk egy vélemény elkészítésének az ideje, és emiatt elfeledkezünk az eredeti kiinduló problémáról. Azt mindenképp el kell mondanom, hogy Dancsil mondja, hogy érzem nagyon jó munkát végzett, egy koherens, összefogott, megfelelően célzott szöveget készített, amely utál arra, hogy egyszerűsítenek kell a közösségi akárpolitikát és általában a, az európai alapokhoz kapcsolódó szabályozást. Tehát nagyobb fogú rugalmaságra van szükség. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt kaphatna az innováció, szerepe. A technológia folyamatosan változik, főként az agráriumban. A versenyképesség és a fenntarthatóság az európai agráriumban csak úgy garantálható, hogyha lépést tartunk ezekkel a változásokkal. Úgy érzem, hogy az Európai Bizottságnak ezügyben proaktívabbnak kellene lennie, és kommunikálni a lehetőségeket az európai gazdák irányába. Ennek a fontosságára Dancsul asszony felhívja a figyelmet a jelentésben, mint külön köszönök. Lesz egy pár módosító indítványom, de ezek csak apró, apróságok lesznek. Úgy érzem, hogy úton haladunk ezzel a jelentéssel. Köszönjük, Anyu képviselő következik. Köszönöm, elnök úr! költségvetési ellenőrzés mennyire megbonyolítja a vidékfejlesztést, erről beszéltünk. Hosszúan beszélt Péter Jár, aki német képviselőként úgy érzi, hogy a német gazdáknak ez nehézséget okoz. Tudjuk, hogy Németországban min, hogy mennek a dolgok. Hogyha Németországban sem mennek jól a dolgok, akkor aztán tényleg nagy baj van. A brit uniós kilépésről szóló népszavazásra nagyon meglepő volt, hogy a gazdák milyen nagy számban milyen nagy számban szavaztak a kilépésre. Dessz úr és kollégái, kérem, kicsit maradjanak csendben. Elnök úr, valaki, valaki utasítsa csendre. Dessz urat és kollégáit köszönöm. Tehát a Brexit szavazásról beszélünk. Hát már megint kezdik. Köszönöm. Nagyon sok gazda kilépés mellett szavazott. Miért? Azért, mert úgy érezték, hogy a kettes pilléren belül a brüsszeli pénzekhez jutni szinte lehetetlen volt, írtózatos papírmunkával járt, és azt is érezték, hogy megváltozik a finanszírozás aránya az egyes és a kettes pillér között, az egyes pillérből a kettes pillérbe kerültek pénzek. A kettes pillérből azonban nehezebb pénzekhez jutni, és az brit adófizetők, akik ezt az egészet finanszírozzák, nem kis mértékben, a brit adófizetők viszont komolyabb költségvetési ellenőrzést várnak. Ezt is értem. De hova kerül mindez a pénz? Hogyha a brit gazdák úgy érzik, hogy ők nem tudják a rendszerbe ezt kivenni, akkor úgy érzem, hogy az Európai Uniónak kiváló lehetősége van arra, hogy az egyes pillérből a kettes pillérbe csatornázom pénzeket, és ezt a pénzt arra használjuk fel, hogy az érkező migránsokat például Németországban elszeresolják Amikor az európai biztos előtt javasoltam ezt pár héttel ezelőtt, akkor nem emelte fel a hangját, hogy ez szóba sem jöhet, fel sem merülhet ez a gondolat. Tehát mit gondolnak önök arról, hogy a kettes pillérben lévő pénzek pénzeket arra használjuk fel, hogy az Európába érkező bevándorlókat ellássuk. Önök mit gondolnak erről? Köszönjük szépen. Érdekes felvetések ezek, de hát én most már az elején rögtön elmondanám, hogy az uniós tagság nem csak arról szól, hogy ki mennyit fizet be a költségvetésbe, és mennyit kap vissza belőle. Itt van például a közös belső piachoz való hozzáférés fontosság és az ezzel járó előnyök. A többet befizető országok jellemzően eh, a fejlettebb eh, országok, tagállamok, amelyek értelemszerűen a belső piac előnyeit is nagyobb mértékben élvezhetik. Vannak olyan elemzések, amelyek eh, arra utalnak, hogy ezzel rengeteg előny is eh, jár, nem csak közvetlen pénzügyi. Ezért talán egy szélesebb eh, prizmán keresztül kellene tekinteni az Európai Uniós eh, tagsággal járó előnyöket. Tehát mondjuk egyszer mondom, hogy nem csak a, arról van szó, hogy ki hány eurót kap, ennél azért jóval bonyolultabb és összetettebb ez a kérdés, hívom fel a nagyra becsült brit kollega figyelmét erre. Ez van például Lengyelország, saját hazám kérdése, A cél ugye az, hogy azért kapjuk a pénzeket, hogy fejlődjünk, odáig fejlődjünk, hogy már ne is jusson és járjon nekünk pénz, mert már annyira utolértük a nyugat-európai tagállamokat. Köszönöm szépen. Ir viena iš svarbiausių problemų, apie kurią mes e, turim šnekėti ir priimti. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy érzem, hogy ez egy olyan kérdés, amiről mindenképpen beszélnünk kell. A, ebben, ezen a téren egyébként van bőven tapasztalatunk. Én magam például 2007 és 2013 között polgármesterként nagyon jól tudom, hogy ezek a transferek, ezek az elcsoportosítások hogyan működnek. Elmondhatom azt, hogy Litvániában ezek a strukturális alabeli pénzek például munkahelyteremtésre nem voltak felhasználhatóak. csak strukturális fejlesztésekre tudtuk fordítani, és éppen ezért kicsit csalódottak voltak a cégek, akiket próbáltunk ebből segíteni. Úgy érzem, hogy le kell vonni a következtetést ebből, hogy a cégeket kell segíteni, hiszen a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés onnan jön majd. A célunk az, hogy kisebbek legyenek a különbségek az európai tagállamok között, hogy ne legyenek annyira lemaradva egyes tagállamok. Hogyha komolyan gondoljuk, hogy az Európai Unióban a, a, a családok együtt maradhassanak, hogy ne kelljen az egy, a férnek mondjuk egy másik országban megteremtenie a megélhetés alapjait, hanem valóban ott a vidéken élhessen a családjával, akkor ehhez konkrétabb fellépésre van szükség. fontos, hogy a korábban létrehozott munkahelyeket nem tegyük tönkre az újonnan teremtett munkahelyekkel. Az első eredményeit már láthatjuk ennek. Fontos, hogy a régi, már meglévő munkahelyek megőrzése mellett teremtsünk újakat, az egyik ne veszélyeztesse a másikat. Hogy valóban e, e, egy perspektívát e, kínáljunk az emberek számára, hogy egy, egy, egy méltányos fizetés lehetőségét kínáljuk fel a vidéki lakosságnak is. Hogyha munkahelyet teremtünk, de aztán levesszük róluk a kezünket teljesen, akkor felmerül a kérdés, hogy a jövőben hogyan működhet ez további segítségnyújtás nélkül. Ezeken a kérdéseken kell elgondolkodnunk. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen először is én is köszönettel tartozom az előadónak ah. munkájáért. De mielőtt folytatnánk ezt az érdekes vitát arra, arról, hogy hogyan lehet az alapokat a legjobban felhasználni. Egyetértek azzal egyéb iránt, hogy ez egy fontos vita, és hozzá is járulok majd. De mielőtt még egyszer mondom, elkezdenénk ezt a vitát, egy valamit nem szeretnék említés nélkül hagyni itt, éppen itt az Agriszak bizottságban. Ugyanis egy valami nagyon fontos. hogy nem használhatja a bizottság a tagállamok zsarolására a strukturális alapokat. Azért mondom ezt, mert egy hónappal ezelőtt megállapítottuk, hogy a bizottság Portugáliát és Spanyolországot fenyegette azzal, hogy felfüggeszti ezt az alapot, amennyiben a költségvetés kiigazításának célkitűzésének nem felelnek meg. Ez volt a fenyegetés. Hát ezt nem engedhetjük meg. Egy krízis tanúi vagyunk, a krízis pedig kihatással volt a munkaerőpiacra, a környezetvédelemre, és persze súlyos csapást mért az emberek életszínvonalára. Hogyan legyünk hát elég bátrak ez a kérdésem, hogy megmondjuk a bizottságnak, hogy ne játszadozon a tagállamokkal, és ne használja zsarolásra ezeket az eszközöket. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek önnel. Flanagan úr, tessék. Köszönöm szépen, csak egy észrevételem van azzal kapcsolatban, amit Agnew képviselőnek mondott az elnök a közös piac előnyeivel kapcsolatban. Nekem tetszik a közös piac gondolata, de gyakran bizony az történik, hogy a közös piac eh, ideológiájával eh, visszaéléseket eh, is fedünk. Ez már nem egy közös piac, hanem egy igazságtalan piac. Gyakran szavaztunk a Lisszaboni szerződés ellen, és mégis túl felülírták ezt, és ez vezet a megosztáshoz, és nem hiszem, hogy ez a cél, így kell gondolkozni. A munkahelyek és a növekedésbe való beruházás kérdéséről kell beszélni. Erről beszéljünk. Ez az ügy, amelyel foglalkozunk az a terület, ahol én élek, a vidék térsége nagyon nehéz helyzetben van. Ugyanis az a pénz, amely a vidéki térségekbe áramlana voltak éppen egy-két nagy gazdálkodó kezében összpontosul, olyan emberek ezek, akik magárepülőikben röpködnek, miközben az emberek, a gazdálkodók valóban az öngyilkosság szélére kerülnek, annyira súlyos küzdelmet folytatnak. Arról beszélünk, hogy a pénzt költsük el jól. A áttekintés fügefallagel levele után és a támogatások 80%-a a leggazdagabb gazdálkodók 20%-ának zsebébe kerül. Miért azt mondjuk, hogy ők termelik a élelmiszerünket? Nem, az élelmiszer 30%-át termelik meg, tehát hogyha value for money ért, értéket akarjuk elérni, akkor meg kell akadályozni, hogy ezeket a basáskodó nagygazdák lefölözzék az európai pénzeket, elvegyék a támogatási pénzeket. Nem, ezen változtatni kell. Ami pedig a Dancsila jelentéstervezetet illeti, ez érdekes, de a gold plating gondolat is nagyon fontos mindig, amikor a gold plating fogalmáról hallok, és amikor azt hallom, hogy Hogan úr valami áttörést akar elérni, akkor úgy tűnik, hogy az első pillére koncentrál. Nem csoda ez, hiszen a bizott, biztos barátai azok, akik a legnagyobb haszonélvezői az egyes pilléres támogatásnak. Nézzék csak meg a biztos múltját. Ha valamit egyszerűsíteni akarunk, az a kettes pillér legyen, egyszerűsítsük a kettes pillért. Annyira bonyolult, hogy elriasztja a pályázattól a potenciális kedvezményezetteket. Itt voltak éppen gazd, mezőgazdasági tevékenységről lett volna szó, de most már környezetvédelmi és mindenfajta más tevékenységekre is kiterjed a kettes eh, pillér. Éppen ezért meg kell szólítanunk egy széles publikumot, eh, nagyon nehéz a nem mezőgazdaságból élők támogatását megszerezni ezen szakpolitikáknak, akkor, hogyha az európai támogatások nem a helyi vállalkozásokhoz kerülnek, nem a kis vállalkozásokhoz kerülnek, hiszen az, az, az a nagy gazda, aki röpköd a magárepüléivel, bizony nem a vidéki Írországban költi el a pénzét, ő is csak egy ágyban alszik, ő is csak egy vacsorát, na jó, lehet, hogy két vacsorát teszik naponta, egy szóval ugyanolyan ember, mint mi, és éppen ezért biztosítani kell, hogy ne a nagygazdák, a basáskodó nagygazdák kezébe összpontosuljon a sok támogatási pénz, hanem a gazdálkodókéba. Köszönöm szépen! Nagyon érdekesek és fontosak ezek a felvetések és kérdések a kap jövőjét illető vita tekintetében, a 2020 utáni támogatási rendszer tekintetében. Itt most sok kérdésre választ kell adnunk. Peron úr. Köszönöm szépen, hogy Európa élelmiszer függőségéről beszélt nekünk, és az élelmiszerellátás biztonságot beköti a vidékfejlesztés probléma körébe. A 2014-es költségvetés vidékfejlesztési része és az a gazdasági realitás, amely érvényesül, már nem fogják újraéleszteni azokat a tönkrent beszállítókat, akik kiszorultak a piacról, megszűntek, és egyre több vidéki térség elveszti orientációját, jövő perspektíváját. És akkor még ehhez jön hozzá a migráció problémája, a vidékről való elvándorlás, a, az egyéb migránsok benyomulása a vidéki térségbe, és a regionális önkormányzatok között és a mezőgazdaság bizonyos szereplői között nem fair kapcsolatok alakulnak ki, nem felel meg ez az új kapcsolatrendszer az eredeti terveinknek. A tagállamok gyakran képtelenek kezelni ezt a problémát, és a pénzügyi erőforrások eloszlása egyre igazságtalanabb lesz emiatt. Ez egy nagyon sajnálatos trend, és a mai válságos időkben ez duplán érezteti a hatását. A piacoktól való függőségünk még súlyosabb. Igen, de persze beszélhetünk ezekről a kérdésekről, sőt, ez is a dolgunk. Tessék, parancsoljon következő felszólaló. Köszönöm szépen. Doar câteva considerații înainte de a intra efectiv în uh, subiectul acestei discuții legate de spațiu. Köszönöm, hogy megszólalhatok a vidékfejlesztés kapcsán. Egyre nagyobb hangsúly helyeződik mostanában a keleti és nyugat-európai országok közötti uh, szakadékról, a hozzáférés különbségéről. Ha a kelet európai országokról igazságosan akarunk beszélni, és most vegyük például saját hazámat, Romániát, akkor látnunk kell, hogy 92%-a a befektetett tőkének külföldi tőke, tehát nagyon tőke, külföldi tőke függőek vagyunk. 92% a vidékfejlesztésnek nyugatról jön. az mit jelent az egyes ágazatokban, például az autógyártásban, a traktorgyártásban. Nincs önállóságunk. Gondolják-e, hogy a vidékfejlesztés tényleg fejleszti a vidéket? Úgy gondolom, hogy minden befektetett, keretben befektetett eurónak az lenne a feladata, hogy legalább két eurónyi beruházás generáljon helyben, de ez nem történik meg. És akkor még csak a beruházásokról beszéltünk. Ami a vidéket általában illeti, a vidéket eh, ahhoz, hogy vonzóvá tegyük, eh, hatalmas erőfeszítésekre lenne szükség, mert óriási az elvándorlás. Ez persze máshol is érvényes, de Kelet-Európában különösen gyorsan zajlik ez, és úgy tűnik tehetetlenek vagyunk. Minden erőforrást, alapot össze kéne ö, egy irányba fogni, hogy hogy legyen vidéken internet, képzés, oktatás, munkahely, és ne nőjön, mint ahogy most nő, hanem csak kenjen a különbség a városi és vidéki térség fejlettsége között. Két megjegyzésem lenne még. Túlzott a bürokrácia. Találkoztam több román polgármesterrel, közigazgatási szakemberrel, és azt mondták el nekem, hogy 99 ezer szabály létezik a vidékfejlesztés területén, ezt nekik mind le kéne tartani. Elolvasni sem tudják, nem hogy betartani. Köszönöm, Desz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két felszólalásról szeretnék magam hozzászólni, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon nagy különbségek mutatkoznak az országok között. De először is köszönöm Dancilam asszonynak, hogy jó javaslatokkal rukkolt elő a dosszió kapcsán. Tíz éves voltam, amikor a római szerződéseket aláírták, és tanulja voltam az egész fejlődésnek. Németország az első pillanattól együttműködött, és a mi területünk volt az egyik legszegényebb terület Németországban. A nemzeti szocialisták idő, idejében nálunk alakították ki a legnagyobb gyakorlótereket, mert nagyon rossz a föld minősége. Ma azonban a mi járásunkban a második legalacsonyabb a munkanélküliség aránya Németországban, 1,7%-os az Európai Unió, tehát a helyben végrehajtott programjaival hatalmas változást ért el egy ilyen lemaradt terület, mint a miénk is, továbbfejlődhetett. Úgy gondolom, hogy a tagállamok felelőssége, hogy a Brüsszel által felkínált programokat megfelelő módon alkalmazzák. És itt fontos az, hogy milyen programokat alkalmaznak. Hogyha ma a vidéki térségben mondjuk egy ö, ipari területet neveznek ki, ahol um, letelephetetnek a cégek, de nem biztosítanak gyors internet kapcsolatot, akkor egyetlen cég se fog oda menni. Magyarán mondva a vidéki térség infrastruktúrájába is beruházásokat kell folytatni. Több mint 12 éve vagyok az Európai Parlament tagja, és egy kicsiket meg vagyok hökkenve, hogy folyamatosan a bürokrácia csökkentéséről beszélünk, és nem történik semmi. Nem tudom, mit tehetnénk. Hogyan lehetne ezen eh, hibris ellen eh, fellépni? elképesztő, nem találok más szót, elképesztő, hogy mindig újton új szabályoknak kell megfelelni. Lehet, hogy érdemes volna egy adhok bizottságot fölállítani, melyben áttekintenénk azok a szabályokat eh, olyan szempontból, hogy a kis vállalkozások, a középvállalkozások megfelelően élhessenek velük. Egnyú kollega beszélt felvetett egy-két témát. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó az igazgatásunk, de ugyanakkor nagyon alaposkodó, nagyon részletes. Tényleg nagyon ö, gyakran kicsinyes is. De az én tartományomban, Bajorországban, a második pillérben lehívható pénzeket nem hívták le, illetve nem elegendők ezek a pénzek. Tehát ezeket a programokat meg lehetne valósítani, de erről tényleg tapasztalatokat volna érdemes cserélni annak érdekében, hogy egész Európában lehessen a programokat alkalmazni egységes módon. Jelzem még, <clears throat> nyelvtanulási lehetőséget is biztosítani kell. Például azt hallottam, hogy az én területemen több mint 500 öm, munkahelyre van szükség, munkahely üres, betöltetlen. Amikor fiatal voltam, sok olasz, meg spanyol, meg portugál dolgozott nálunk. 50 évvel ezelőtt talán rugalmasabbak voltak a fiatal emberek, ma meg mintha inkább rökhögsz Tehát 500 betöltetlen munkahely van nálunk, és ez igenis foglalkoztat engem. Ezért nagyon fontos, hogy ezen a területen is rugalmasabbak legyünk. Köszönöm az előadónak a munkáját, biztos vagyok benne, hogy közösen jó eredményt érhetünk el. Köszönöm szépen, Passzelt úr. Kap szót. Kapott szót. Most Peti asszonyt halljuk. Köszönöm szépen. Gratulálok kollega imnak a jelentéshez, és azt szeretném javasolni, hogy ezt a jelentést további adatokkal erősítsük meg, mert a gazdálkodók szerepe nagyon fontos a munkahelyteremtés szempontjából. Jár úr jelentésében említette, hogy minden egyes ágazaton belül teremtett munkahely másik hét munkahelyet teremt a társult ágazatokban. Kollégákkal közösen azonban én is azt kell, hogy mondjam, hogy túl bonyolultak a folyamatok, és a kkv szempontjából követhetetlenek. Ilyen körülmények között képtelenek lesznek hozzáférni a pénzekhez. Jó lenne, hogyha ebben a jelentésben pontosan kifejtenénk, mik is a problémáink. mert itt lenne az ideje, hogy a leggyorsabban, hatékonyabban hozzáférjünk a pénzekhez végre. Új trendek is érvényesülnek. Tavaly 150 ezer ember hagyta el fiatal Horvátországot, mert nem látott hazájában jövőt maga előtt, és a többségük vidéki térségekből ment el kiürülnek egyes térségeink. Ezt a trendet, ha sikerülne megfordítani, akkor ott maradnának vidéken. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy különösen a vidéki területek őrzik leginkább egyes az hagyományokat és a kultúrát, a kultúrtájat. Kalembach asszony lesz az utolsó felszólalunk. Nem akarom húzni-nyúzni a témát, de szúr már sok mindent elmondott, de ez bennem gondolatokat ébresztett. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagja vagyok, és hazámban, Ausztriában a számvevőszéknél is dolgoztam, és azok a jelentések, amiket kapunk az európai adófizetők pénzének elköltéséről, illetve a hatóságoktól, akkor ezeket érdemes összevetni, mert nagyon sok jó ö, ö, megfogalmazás, javaslat van bennük. A számvevő széki jelentések azonban sajnos kevés visszhangot kapnak akár nálunk is, akár a helyi hatóságoknál pedig korán sem csak a bonyolítás a célja a pénzügyi ellenőrzésnek. Az európai adófizetők pénzének tisztességes, korrekt elköltésének része a számvevőszékek szerint is az észszerűség. És egyetértek azokkal, akik ma megszólaltak, és a bürokrácia csökkentése mellett törtek láncsát, de ugyanők láthatták már, hogy az utóbbi években sokat javult az ellenőrzés rugalmassága, hatékonysága, és sok olyan javaslat született, amit most már csak meg kéne hallgatni, és akkor a helyi szinten is csökkennének a terhek, és ráadásul nőne a pénzek elköltési hatékonysága is. Tehát olvassák el az ajánlásokat. Gyakran oda abba merül ki a helyi szereplők érdeklődés, hogy megkapják a pénzt, és nem veszik észre, hogy sok minden változott a területen, amit észre kéne venniük. Sok jó, értelmes ajánlás született, amit ha megfogadnának, akkor a saját érdekeik is jobban érvényesülnének. Köszönjük szépen! Csak rövid megjegyzésem lenne. Sokan azt hiszik, hogy az agrárpolitika pénzelosztás politika, már pedig az agrárpolitika nyilván sokkal több ennél, de az őt körülvevő jogalkotás, amely nem közvetlenül pénzzel kapcsolatos, nem ismert, nem nagyon foglalkoznak vele, és úgy tekintenek minket itt Európában, mint elosztó grémiumot, ezt a tudati állapotot is kéne kicsit már befolyásolni és modernizálni. Ha képviselő, a vita során Nyilván nem lehet túlzó követeléseket támasztani, ugyanakkor az is igaz, hogy alulfinanszírozott az ágazat. Nos, mit lehet a két dolog között tenni? A beruházás ösztönzés és a pénzek értelmes elköltése egy olyan erőtérben mozog, amelyben ellentétes erők érvényesülnek, de hogy Dessúra reagáljak, egy Bajor régió nem csak azért fejlettebb, mert a második oszlopból jól hívta le a pénzt, ennek nagyon sok más oka is van. De nyilván a második pillér kapcsán persze munkahely teremtésről kell főleg beszélni. A szélső jobb oldal a migráció kapcsán felfújja ezt a problémát. Nyilván hol máshol lehetne integrálni a menekülteket, mint vidéken, ahol egyébként elvándorlás van. Ezzel nincs is szerintem baj. Aki ez ellen, illetve a menekültek ellen ö, hergel, az nem fogja föl, hogy ez egy ö, normális, észszerű folyamat, ami pedig a második pillér alulfinanszírozottságát illeti, hát ez korán sem egyforma a régiókban. És akkor ne felejtsük el, hogy az első és második pillér között át lehet csoportosítani pénzeket. A CDU a Németországban törekszik is arra, hogy ez így történjen. Igyekeznek az elsőből a másodikba átnyomni a pénzeket. És ebből előnyök is származhatnak. De szúr, lenne egy megjegyzésem a felvetéshez. Mi nem az elsőből a másodikban nyomtuk át a pénzeket Bajorországban, hanem egy pótköltségvetés született, és saját költségvetési eszközöket használtunk föl, nem ö, európai pénzeket, nem ide-oda toltuk a pénzeket, hanem friss, kívülről jövő pénzekkel oldottuk ezt meg. Hát igen, önöknél van miből átcsoportosítani. Na most akkor a bizottságnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretnék rámutatni, hogy ez a közlemény tavaly decemberben készült, és alapvetően összefoglalja, hogy mit miben állapodtak meg a tagállamok különböző programok ügyében. Nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a parlament további vitát folytasson arról, hogy a szakpolitikánk hogyan alakuljon az alapok felhasználása tekintetében. Az előadó javaslatait figyelembe veszük természetesen, üdvözöljük is ezeket, örülünk nekik, főként azt, hogy a, a helyi elemnek ö, nagyobb hangsúlyt kell kapni ezekben a politikákban. Úgy érzem, hogy ennek a helyi eh, érdekcsoportnak eh, a megjelenése sokat segíthet, eh, és még egyszer mondom, remélem, hogy a tagállamok is ezt teljesen magukévá teszik. Egy másik elem ennek a vitának az az, amit többen elmondtak, hogy a szakpolitikának egyszerűsödnie kell, hogy hozzáférhetőbb legyen mindenki számára, hogy a felesleges ellenőrzéseket elkerüljük, ugyanakkor a szabálytalanságoknak ki kell derülniük. Az egyszerűsítést természetesen nem magunk kívánjuk végrehajtani, hanem a kedvezményezetteket is megpróbáljuk ebbe bevonni. Reméljük, hogy így együtt tudunk javítani ezen a szakpolitikán, és valóban mindenki számára kedvezőek lesznek a jövőbeni változások. De hát a regionális politika javulhat etéren is. A túlzott bürokrácia eltűnhet. A rugalmasságot meg kívánjuk tartani. Az új szabályok vezetésének a lehetőségét nem szabad elvetni az új szabályok persze nem jelentik azt, hogy ne egyszerűsödne tovább az egész végrehajtási rend. Egy megjegyzésem lenne mindösszesen, az egyik képviselő mondta, hogy zsaroljuk a tagállamokat ezzel a programmal. Erről szó sincs természetesen. Az önök által is megszavazott rendelet 24-es cikkét alkalmazzuk mindösszesen, a CPR 24-es cikkét, tehát itt egyszerűen nincs arról szó, hogy bárki zsarolná tagállamokat, hanem a szabályokat alkalmazzuk, ezt mindenkinek meg kell érteni. Köszönjük szépen, köszönöm az elmondottakat, most pedig visszaadom a szót az előadó asszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen minden kollégának az elmondott érdekes dolgokat és javaslatokat. A kollégák tapasztalata remélhetőleg majd módosító indítványok formájában is testet öltenek, és ezzel tovább javíthatjuk, tovább gazdagíthatjuk ezt a ezt a szöveget, úgy érzem, hogy nyilván az én figyelmemet is elkerülhették bizonyos elemek. Tényleg már várom, a, hogy megláthassam ezeket a módosító indítványokat pontosan. Köszönjük a határideje, a módosítók leadásának határideje szeptember 2 dél 12 óra. Ha még megengedik egy-két kommentárt ezzel kapcsolatban, közös agrárpolitika második pillére kiegészítő jelleggel működik, de ez nem jelenti azt, hogy a kohéziós politika forrásait ne használhatnánk vidéken, hiszen a területi kohézió pontosan azt célozza, hogy a szociális alapot, a kohéziós alapot, az agrár alapot, a vidékfejlesztés alapot mind-mind használhassuk ezeken a vidéki területeken. Nekünk, agrárpolitikusoknak kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy a közösségi agrárpolitika lehető legjobban működjön, és minden eleme működjön, mert az agrárpolitika csak az egyik része annak, ami meghatározza a vidéki területek sorsát. A vidéki területeken élők közül nem mindenki a földet műveli, ezt azért eh, érteni és eh, látni kell, tehát ez egy ennél jóval bonyolultabb, összetettebb eh, kérdés, ezt ne felejtsük el. Tehát figyeljünk oda arra, hogy milyen döntéseket hozzunk. Ezzel a délelőtti napirendünk végéhez értünk. Délután háromkor folytatjuk a rendes szakbizottsági ülésünket, most pedig a koordinátorok ülésével folytatjuk zárt ajtók mögött hogyha nincs elemetésük, akkor a egyszerűség okokból 11 órára mondanám a hogy 11 órakor kezdjük a koordinátorok ülését, hogyha a frakciók részt tudnak venni ezen, esetleg előfordulhat, hogy egyes koordinátorok nincsenek itt. Kérem a politikai tanácsadókat, hogy 11 óra 15 helyett 11-kor kezdődik a koordinátorok ülése. Remélem, hogy erre sor kerül. A többi